You have your voting cards. And... Megkezdjük a szavazást. A kártyákat vegyék el, helyezzék el a gépben. Némi időbe fog kerülni az új szavazás, egy szavazási időszak. Van egy TV forgatócsoport is itt, és közlekedési szakszervezet képviselői is jelen vannak, akik a szavazáson részt vesznek. Üdvözlöm Önöket! És készek vagyunk mindent elkövetni. Okay, then we start. Akkor megkezdjük. Itt egy intézményi tárgyalások eredményét született ideiglenes megállapodásról van szó. Április 11-i eredmény kitámogatja. Név szerint szavazunk ezt a megállapodást, tehát ki támogatja. There is one too much from e az INF-től e egyel többen vannak, sőt a szocialistáktól és demokratáktól is, akik szavaznak. Most már rendben van, tökéletes, lezárom a szavazást. 38 votes 38 mellette, 14 ellene, 0. Morán Sártyé asszony. Ez Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ez a szavazás úgy tűnhet, mint egy egyszerű szavazás lenne, csak egy gyors szavazás, pedig 26 hónap munka rejlik mögötte. Köszönetet szeretnék mondani a társ jelentéstevőnek, Agnes Jungeriusnak, aki hatalmas munkát végzett, együttesen dolgoztunk, együttesen dolgoztunk a teljes csapattal, a titkárságról Roberta, François-val, François Larával, Jan és Alenát is hadanítja meg, akik a politikai tanácsadóink többes számban, mert valóban egy közös munkáról van szó. Köszönhet nektek! Je tiens, je tiens vraiment... És szeretnék köszönetet mondani a teljes bizottságnak, mert ez a szép többség a szakbizottságunkban jól mutatja, hogy pontosan képviseljük azt a jelzést, amelyet adni kívánunk a szociális Európáról. Egy olyan szociális Európában gondolkodunk, amely védelmezi a munkavállalókat és a vállalkozásokat a belső piacon, egy olyan verseny környezetben, amely tisztességes és kiegyensúlyozott. Úgy dolgoztuk, messze menően, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amely egy töréshez vezetett volna nyugat és kelet között. És mint hogy láthatják, odafigyeltünk, nyitott fülekre találtak a kezdeményezések, sok párbeszédet folytatunk, és sikeresen tudtuk javítani az indítványokat, a munkaerővállalás tekintetében a külföldi, illetve más országban kiküldések esetében. Jongérius asszony. Nem akarom megismételni, amit Elizabeth elmondott, nem mondom még egyszer az a sok köszönet nyilvánítást, amit hallottunk a rövid beszédében, de én is úgy gondolom, hogy köszönetet kell mondani Elizabethnek, hiszen sok energiát fektetett a szellemény energiát is, és mást, és ezt a munkát, munkát úgy végezte, hogy jó eredmény szülessen. Ezért gondolom, hogy köszönetet kell neked is mondani, és azt gondolom, hogyha sikerül ezt befejezni, akkor a munkavállalók javára tudunk eredményeket elérni. Köszönöm Elizabetnek, köszönöm mindenkinek, akinek már ő is köszönetet mondott még egyszer és vágjunk bele a következő nagy feladatba. Köszönöm szépen mindkettőtöknek. Két Power Women. Utána pedig most következzék a szavazás. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, a téma kitámogatja, a levélről van szó. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. 15-en a 4-en ellene. Nulla a tartózkodás. Itt a következő pedig az eh, közúti szállítás ágazban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és külön szabályok a téma. Igen, ezzel. Nyolcas kompromisszumra szavazunk először, ki támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. oka fogyottá válik a 108-as a következő, amiről szavazok mellette ellene tartózkodás. Szerintem ellenőriznem kell az eredményt, megnyitom a szavazást a 108-as módosítom, a következő, lezárom a szavazást, 21 -e mellette, 33-an ellene, 0 a tartózkodók száma 106-os mellette ellene tartózkodás megint csak ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Akkor lezárom a szavazást. 22 mellette 31 ellene. Egy nullás pedig a tartózkodás. 107-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell ezt és a 107-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 30-en ellene, nulla tartózkodásra, elutasítva. A tízes kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük a tízes kompromisszumot is. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 22 mellette, 32 ellene, ez, ami azt is jelenti, hogy az alternatív kompromisszumra térünk rá. Név szerinti szavazás következik, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást az alternatív kompromisszumról tízes számot viselőről. Lezárom a szavazást. 43-an mellette, 11 ellene. E, Egy tartózkodás. Következő mellette ellene tartózkodás, ellenőrizni kell, 115-ösről van tehát szó, megnyitom a szavazást, lezárom. 26-24 arányban elutasítva, 5 vannak a tartózkodók, 116-os mellette, ellene tartózkodás, úgy látom elutasítjuk, de ellenőrizzük a 116-ost, megnyitom, lezárom a szavazást a 116-osról, elfogadva egy többséggel, 28-27 arányban. Tartózkodás nem volt. 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a 122-es módosítót. Ezzel megnyitom. Lezárom. 28, ellen szavazat 27 mellene, mellette, nem volt tartózkodás. 117-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 117-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Úgy látom, hogy elutasítottuk 23 igen, 32 ellen szavazat elutasítva, tehát 119-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, ahogy én látom. 118-as. 119-est akarják ellenőrizni? 119-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. 21 igen, 34 nem szavazat volt. 118-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 118-ast, ezzel megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva. 38. Igen, parancsolj. Elnök asszony, a szavazás nagyon sűrű. Nem lehetne, hogy mindent elektronikusan szavazunk, tehát talán fel tudjuk gyorsítani ilyen módon azonnal a, az ügyeket. Úgy látom, hogy a többség támogatja a kívánságát, akkor így teszünk. Tovább lépünk a 121-esről. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 32-vel. 120-as módosító, megnyitom. Lezárom. elutasítva 48 szavazat a 123-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 30 szavazat volt az a nem. 125-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 32 szavazattal. 124-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 45 volt a adatok szám. 126-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 30-an utasították el. 127-es. Megnyitom Lezárom. Elfogadva, 31-en fogadták el. 128-as, okafogyott. 129, megnyitom, lezárom, elfogadva, 41-en, 131-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva, 26-an utasították el. 132-es, 132-es tehát, megnyitom. 132-estől lezárom a szavazást elfogadva 28-an fogadták el. 133-as, megnyitom, lezárom, elutasítva 30-an, 10-es módosító, 134-es, 135-ös, 136-os és 137-es módosítók egyben. Szavazunk ezekről. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva, 34-en utasították el. 138-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva, 48-an tették ezt, 139-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 46-an. 140-es. Megnyitom. A 140-es módosítóról a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-en utasították el. 141-es. Ezzel Megnyitom, lezárom, elutasítva, 47-en tették ezt, 142-es, szavazunk, megnyitom, lezárom, elutasították, 46-am, 143-as, megnyitom, lezárom a 143-ast elutasítva, 48 144-es, megnyitom, lezárom, elutasították 46 am 145-ös, megnyitom, lezárom, elutasították 47-en, 146-os, Megnyitom. Lezárom. Elutasították 48-an. Márton úr. Nos, úgy vélem, hogyha módosítók jönnek az ENF-től, akkor kézzel is szavazhatunk, mert azzal időt takarítunk, meg éppen ellenkezőleg mondom, amit előbb elmondtak mert a szakbizottságok tagok azt mutatják, hogy mennyire demokratikusak. Folytatjuk a 147-essel. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 148-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48-an tették ezt. 149-es, megnyitom. Lezárom. Elutasították 35-en. 150-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasították 44-en. 151-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadták 30-an. 152-est visszavonták, 153-as a szavazás, megnyitom, lezárom, elfogadták 29-en, 11-es kompromisszum, megnyitom, lezárom, 11-es kompromisszumról szavaztunk, elfogadtuk 34-en. Tizenhármas kompromisszum, megnyitom a 13-as szavazást, lezárom, elutasítva, 32-en tették ezt, Alternatív kompromisszum következik. Megnyitom az alternatív a 12-esről a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 33-an. A 13-as alternatív kompromisszum. Megnyitom a szavazást a 13-as alternatív kompromisszumról. Lezárom. Elutasítva egyetlen szavazattal. 150-es. Mivel 199-esre térünk rá, most a lista szerint 199-es. Hol is van ez? Hányadik oldalon? You find it on page... A 14-es oldalon van nekem is meg kell találnom. A 199-es megnyitom a szavazást a 199-esről. 14-es oldal, mint már említettem. Birgit Zipel módosítójáról van szó, 199-es. Már nyitva van a szavazás. Mindenki szavazott? Parancsoljon! A 199-es előtt a 15-ös kompromisszumról szavazunk? Tehát az előtte van még a 15-ös kompromisszum, erről szavazunk? okafogyottá vált, így ez az kompromisszum is. Minden okafogyottá vált. Ha 199-esre szavazunk, előtte minden okafogyottá vált. Egy szót sem hallok abból, amit mondanak. Most szavazunk a 199-esről, ez a 14. oldalon van, mert az addig tartó mind okafogyottá vált. Parancsoljon! Elnök asszony! A 15-ös kompromisszum nem válik okafogyottá, egész másról szól tudni illik, mint amit a 13-as kompromisszum tartalmaz false if compromise 13 is correct. This is correct. Chair. I don't always agree. Nem mindig értek egyet Danuta kolléganőmmel, de ebben az esetben úgy tűnik, hogy neki van igaza. Mert elvesztettük a szavazást a 15 hármas kompromisszummal kapcsolatban is, az alternatív kompromisszumról beszélek. Éppen ezért, mivel ezt elvesztettük, szavazni kell a következőről, mert, egyéb, mert itt hiba történik egyébként. Tehát erre eh, foglalkoznunk kell ezzel. Oké. Okay. Oké, okay. rendben. Igen, tartozom valamivel Jefroszkák asszonynak, vagy virággal, vagy valami hasonlóval jövök neki. Tartozom neki ezzel. Önnek volt igaz a képviselőasszony, és ezért szavazunk a 15-ös kompromisszumról, ami a 14. oldalon van szintén. Elnézést kérek. Itt a szavazó lista egy kicsit félérthető, Ami elhangzott a 15-ösről, nem kell szavazni. Mert a kabotást már lefettük ezzel, ezt már kezeltük. A 12-essel kezeltük a kabotást. We'll take a moment, but we'll... Szükség van egy pillanatra kezeljük a kérdést, nyugodjunk le. Thank you. Megváltoztatjuk megint csak a véleményünket, Jazsovszkaszka asszony. 199-esről kell szavaznunk, mert lefettük már a 15-ös kompromisszumot a szavazás során, még hozzá néhány perccel ezelőtt szavaztunk már erről. A kabotásról, amikor szavaztunk, akkor ezt lefettük. Tehát a 199-esről szavazunk, Elnézést kérek, előadó vagyok. A 15-ösről szavaznunk kell. Mint az előbb elmagyaráztuk, a 15-ösről szavaznunk kell. I, I, I can't, uh, uh, uh, Ami engem illet, nem tudom elfogadni, amit mond a szakértőink. Azt mondják, hogy nem. Nincs lehetőség arra, hogy szavazzunk a 15-ös kompromisszumról. Már kezeltük ezt, lefettük ezt, ami azt jelenti, a kabotákról volt szó, és meg is nyitom a szavazást a 199-esről. Tehát ha részt kívánnak venni ezen a szavazáson, akkor kérem, hogy szavazzanak a 199-esről. Megnyitom. Megnyitom. Nem működik a szavazógép. Most már működik. 199-es módosító. Egyel többen szavaznak a néppártól. Egyel többen vannak a néppártnál. Itt szerepel tehát 31-en elfogadták, és 20 ellene szavaztak. Folytatjuk, parancsoljon. Becker úr. Elnézést kérek, hogy megint csak zavarok, de a megjegyzésekben, a kommentárok a 15-ös kompromisszummal kapcsolatban azt mondják, ika, okafogyottá válik, hogyha a 13. kompromisszumot elfogadtuk. Viszont nem fogadtuk el. Nem fogadtuk el. És csak akkor válhat okafogyottá, ha elfogadtuk. De ha nem fogadtuk el, ha megnézzük az alternatív kompromisszumot, a 13-as számút, akkor látjuk, hogy ez nem így van. Ez a probléma itt. A probléma az, hogy ez egy rossz információ. Hamis információ. Tudnék, a tartalom, tehát a, a szavazólista nem tökéletes, akkor rendben van. Ha ez így van, akkor elfogadom a magyarázatát. Köszönöm. For... Köszönöm szépen a hozzászólásaikat hát valamennyiüknek, valóban jól akarunk dolgozni. 8B kompromisszum következik, az következik? Igen, visszatértünk a helyes pályára, megnyitom a szavazást a 8B-ről. Lezárom a 8B-ről a szavazást elutasítva, 33-an tették ezt. Ezzel rátérünk a 16-os alternatív kompromisszumra nem, nem szólnak a szakértők. A 236-os módosító következik. Megnyitom a szavazást. Elnök asszony, Hogyha egy kompromisszum okafogyottá válik, akkor rászoktunk térni a kompromisszumon belüli módosításokra, szokás szerint, és ezért rá kéne térni a 200-asra. Elnézést kérek, mivel a 15-ös kompromissz Zoom, utána 8B. Okay, no, that, we go to amendment 200. Igen, a 200-as módosító, megnyitom a szavazást a 200-as módosítóról. Lezárom a 200-as módosítóról a szavazást. Elutasítva, 32-en utasították el. 239-es Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva, 32-en. 14-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva, 35-en. 240 módosító. Megnyitom, Lezárom. Elutasítva, 41-en utasították el, 236-os, megnyitom, lezárom, elutasítva 28 szavazattal. Jongérius asszony ön szót kért? Nem kért szót. We go to amendment 205-ös módosító a 243-assal együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva, 37-en utasították, 241-es, megnyitom, lezárom, elutasítva, 34-en, 242-es, megnyitom, lezárom, elfogadva 32 szavazattal. A 16-os alternatív kompromisszum következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva 31 szavazattal. A 23-as oldal 23-as oldalon folytatjuk. a 333-as módosító. Tehát 33. oldalon 333-as módosító. Meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 33-an fogadták el. 334-es, az oka fogyott, és a 332-es következik. Megnyitom a szavazást. Le, lezárom. And it's rejected by... Elutasítottuk 30 nem szavazattal. Következik a 335-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 igen szavazattal elfogadtuk. Következik a 336-os, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 28 igen szavazattal, 27 nem ellenében. Következik, következő az okafogyott, következik a 338-as együtt a 339-essel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 32 igennel. Következik a 340-es, illetve nem, mert az okafogyott válik, 342-es is okafogyott, 341-es, 343-asról sem kell szavaznunk. Szavazunk a 344-esről. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 35 igennel ezt elfogadtuk. Következik a 345-ös. Megnyitom a szavazást. Lezártam. And is carried by 37 votes. 37 igennel elfogadtuk. 346-os következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jasloveka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán van egy hiba a szavazó listán. A mi szavazó listánkon a 334, 335, 336-nál az szerepel, hogy rejected, elutasítva. Miért nem szavazunk?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 Tehát megnyitottam a 347-ről a szavazást, lezárom. Elfogadtuk 35 igennel.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 Yes, our secretariat has now given... A titkárság önnek adott igazat, Jakovek asszony, azaz a 344, 345, 346-os módosítókat visszautasi, elutasítottuk. Tehát a 347-ről viszont kell szavaznunk, és erről megnyitom a szavazást. We did it, and it was a Á, ah, igen, már szavaztunk és el is fogadtuk, remek. Akkor következik a 348-as. Ó, ez okafogyottá vált. A 348-as tehát okafogyott, 349 ről sem szavazunk. 350-esről szavazunk együtt a 353-mal. Tehát ezekről megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 47 igen szavazattal. Következik a 351-es együtt a 354-essel megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 37 igennel. 355-ös következik, erről kell szavaznunk? Nem. Nem, itt van a 352-es, viszont Schuster úr módosítója, tehát a 352-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom 352-esről. Elfogadtuk 34 igennel. A 355 viszont okafogyottá vált. Megyünk tovább, következik a 357-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 49 nem szavazattal. Következik eh, a negyedik cikk, a bizottsági javaslat, negyedik cikk, 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 30 nem szavazattal. Következik az alternatív 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 igen szavazattal. 360-as, 361-es következne, de ezek okafogyottá váltak. 362-es következik. A 363-assal, a 364-essel együtt szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 35 nem szavazattal. Következik a 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 35 nem szavazattal. Következik a 365-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 32 igennel. Következik a 22-es. Ó, nem, az okafogyottá vált. Akkor következik a 366-os, illetve nem, az is okafogyottá vált, hanem akkor szavazunk a 367-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, igen, mert azonos az igenek és a nemek száma. Következik a 23-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, egyel több a nem szavazat. Következik az egyes kompromisszum, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egyel több igennel. 28 igen szavazattal. Következik a 28-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30 igennel. Következik a 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 38 nem szavazattal. Következik a 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 32 igennel. Következik a kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk hárommal több igen szavazattal. Most szavazatunk a 30, szavazunk a 32-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 34 igennel. Következik a hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kettővel több igennel. Következik a négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 igennel. Következik a 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 45 igennel. Következik a 42-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk 39 nem szavazattal. 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 46 nemmel. Következik a 4A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 33 nem szavazattal. Következik az alternatív 4A kompromisszum, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 igennel. Következik a 46-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk 42 igennel. Következik a 47-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 43 nemmel. Következik a 49-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk 29 nemmel. 48-as következik. Megnyitom a szavazást a 48-as módosítóról. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk 46 nemmel. Következik az 50-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 31 igennel. Következik az 52-es. Ó, nem, ez okafogyottá vált, az 51-es is okafogyott. Következik az 53-as. Megnyitom a szavazást az 53-as módosító indítványról. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 41 igennel. Következik az 54-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 35 igennel. Az 55-ös okafogyottá vált, az 56-os is, következik az 57-es. Megnyitom a szavazást az 57-es módosítóról. Lezárom a szavazást. 46 igennel elfogadtuk. Következik a 4B kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 34 igennel. Következzék a 65-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk, egyel több a nem. Következzék az ötös módosító Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 72-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 72-esről elutasítottuk. Következzék a 69-es, megnyitom a szavazást a 69-esről, lezárom, elfogadtuk, 29 igennel, 26 nemmel, következik a 71-es, nem, mert ez okafogyottá vált közben, a 79-es és a 74-es is ezek okafogyottá váltak. Az ötös kompromisszum következik a 33. oldalon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 32 igennel. A 83, 84, 85-ös sokafogyottá következik a hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a hetes kompromisszumról. Lezártam a szavazást a hetes kompromisszumról, és ezt elfogadtuk 34 igen szavazattal. Következik Következnek a preambulum bekezdések, a 96-os módosító indítvány, Megnyitom a szavazást, tehát a 96-osról. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 34 igennel. Következik a 97-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 46 nem szavazattal. Következik a 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 30 nem szavazattal. Következik a 99-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 99-esről. Elfogadtuk 34 igen szavazattal. Szavazunk a módosított véleménytervezetről. Név szerinti szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Igen, letártam. Elfogadtuk 30 igen szavazattal, 22 nem szavazattal és két tartózkodással. Szövéka asszony, az én szavazat látom, ugye semmi nem változtat. Tudom, hogy a szavazató nem változtatja meg a végeredményt, de az én szavazógépen nem működött. Úgyhogy kérem, hogy a, az én nevemet jegyezze fel a 22 nem szavazatok mellé. Nem változtatja meg a végeredményt, de azért kérem, hogy ezt rögzítse. akkor 23 a nemek eh, száma, 22 helyett, ezt eh, feljegyeztük. Köszönöm szépen a támogatás eh, Jaszlovéka asszonynak is segített nekünk, hogy rendben tudjuk lefolytatni a szavazást, ami egy nagyon bonyolult szavazás volt, bonyolult volt a szavazólista, a kompromisszumos javaslatok, többen önök nagyon jól tájékozottak arról, hogy hogyan kell szavazni, ezért köszönetet mondok mindenkinek, hiszen itt valamennyien tudjuk, hogy ez a szavazás, ez a téma, ez a kérdés, amiről szavaztunk, rendkívül fontos. Uh, we have warmed up, and that means that we can go through. Akkor rátérünk a következő nagyon bonyolult szavazásra. Kérem megint csak a támogatásukat, hogy sikeresen le tudjuk folytatni a szavazást, minden részletében is rendben legyen a szavazás. Kezdjük a tízes kompromisszummal, ha készen állnak a szavazásra. Itt kézfeltartással szavazzunk. Tízes kompromisszum. Kedves elnök asszony, el tudna magyarázni, hogy most akkor pontosan miről fogunk szavazni? Mert a, e, szavazó, a mi szavazólistánk a nyolcas kompromisszummal kezdődik. Elnök asszony, felébredtünk már valamennyien. George Bach jelentéséről vagy véleményéről szavazunk, véleménytervezetről, és ezen a tízes kompromisszummal kezdjük. Készfeltartással szavazunk, mellette, ellene, elfogadtuk a tízes kompromisszumos javaslatot. Következik a 11-es kompromisszum a második oldalon. Megnyitom a... Nem, jó, rendben van. Akkor próbáljuk meg készfeltartással. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 12-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13a kompromisszum mellette, ellene, azt hiszem ezt ellenőriznünk kell. 13 at igen, hogy pontosan lássuk, megnyitom az elektronikus szavazás a 13 arról, hogyha nem emelik fel a kezüket, akkor géppel szavazunk. 13A, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 46 igennel. Jó, hát föl kell emelni a kezüket, amikor kérdezem. Következik a 88-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 14-es kompromisszum mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell, 14-es kompromisszumot. Jó, próbáljuk ki még egyszer, akkor jó készfeltartással, tehát a 14-esről. Jó, elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk százas mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Következik a tizedik oldalon a 123-as, 123-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik a 124-es mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell. 124-esről megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 41 igennel. Következik a 125-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik a 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 13. oldalon a 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 15. oldalon Helyette a 16. oldalon a 155-ös módosító mellette ellene. Ezt ellenőriznünk kell, tehát ellenőrizzük a 155-ös módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 29 igennel. Következik a 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megyünk, megyünk tovább. A 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 161-es mellette ellene ezt ellenőriznünk kell, tehát a 161-est ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elutasítva 40 szavazattal. 162-es visszavonva, 163-as. Támogatja. Ellenszavazat. Ellenőrizzük a 163-ast. Nehezen látom át innen. 163-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 32 szavazattal. 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 168-as mellette ellene ellenőrizni kell a 168-ast megnyitom Lezárom. Elutasítva 40 szavazattal. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni a 18-as kompromisszumot, megnyitom. Lezárom a szavazást a 18-as kompromisszumról. 33 szavazattal elfogadva. Ezzel rátérünk a 19-es kompromisszumra. Támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es mellette ellene tartoz, ellenőrizni kell. A 182-est ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Huszonhét szavazattal elfogadva. Száznyolcvanhármas mellette ellene tartózkodás. Azt mondom, hogy elutasítva. Ellenőrizzük a 183-ast. Megnyitom. A 183-asról a szavazást most lezárom. Elfogadva 26 szavazata egy többséggel. 184-es mellette ellene ellenőrizzük a 184-est, megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást a 184-esről, lezárom a szavazást, Három szavazattal elfogadva. Sziliki Otis kolléga. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas preambulum bekezdés, ne? bocsánat, nem, 25-ös módosító, bocsánat. Tehát a harmadik preambulum 25-ös. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Na, négyes preambulum kezdés, ez a 26-os módosító. Ez foka fogyott? Már 26, 26-os módosítóról szavazunk, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni fogjuk most a 27-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 29 szavazattal elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es módosító. Erről szavaznunk kell. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8A preambuló bekezdés mellette bocsánat ez a 47-es módosító mondja az elnök mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 48-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene ellenőrizzük a 49-es módosítót. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 34 szavazattal. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette lenne tartózkodás elfogadva. es módosító 25-ös oldalon van. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es módosító mellette ellene ellenőrizzük a 71-es módosítót. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 28 szavazattal. Szavazzunk a 72-esről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a véleménytervezetről a módosított formájában szavazunk. Megnyitom, most pedig lezárom. Elfogadva 32 szavazattal. 14-en ellene, és hatan tartózkodtak. Now we will vote on the proposal for a regulation. Most pedig az Európai Parlament rendeletéről szavazunk, amely rendeleteket módosítunk, amelyek Veronika Lope Fontányéz, aki beszámol arról, hogy miről is szavazunk valójában. Alternative Compromise 8. 8-as alternatív kompromisszum. Megnyitom a szavazást elektronikusan. 8-as alternatív kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 31 szavazattal. Most pedig szavazunk a 14-es módosító 123 124-es valamelyikre együtt közösen szavazunk. Igen, Jazvetka asszony. Mi az oka annak, hogy most szavazunk? névről. Tehát miért név szerint szavazunk, hol név szerint, hol nem név szerint. Ezt nem értem a logikáját. Az elektronikus szavazás. Nincsen név szerinti szavazás. Éppen most szavaz, nem név szerint szavaztunk George Bach jelentéséről. Most honnan jön ez a változás? Miért van az, hogy egyik jelentésről név szerint szavazunk, utána pedig készfeltartással? Hát ez igen változhat, ha az egyik jelentésről vagy szavazásról én a megfelelő eredményt akarom elérni, ezen dolgozom, és biztos vagyok abban, hogy minden szavazást kiszámolunk. Vannak bonyolultabb szavazólisták, kevésbé bonyolultak, és ezeket kézzel is szavazhatjuk. Szerintem most visszatérünk az elektronikus szavazásra, mert ezzel tudjuk biztosítani, hogy minden rendben van, minden rendjén való, és abba a helyzetbe kerülünk, hogy a végén mindenki úgy érezze, hogy rendjén mentek a dolgok, és hogy rendben megcsináltuk a szavazást. Ez azt jelenti, hogy rátérünk ezekre a módosítókra. 14-től a 124-esig elektronikusan szavazunk, egyetlen módosítóként szavazunk ezekről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 49 szavazattal. Rátérünk a 125-ösre, ez okafogyott. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 9-es kompromisszum. Elutasítva 32 szavazattal. Az alternatív kompromisszum következik, a 10-es számú. Megnyitom a szavazást. A tízes alternatív kompromisszumra lezárom a szavazást. Elfogadva 37 szavazattal. tovább megyünk a 7-es oldalra 140, 145-ös módosító. Megnyitom a szavazást. 145-ös módosító a hetes oldalon, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 20 szavazattal. Igen. Elnök asszony, kérem, az oldalszámot ne adja meg, ha kérhetem, mert hogy különböző szavazó listákkal rendelkezünk, úgyhogy az oldal számozás eltérő. Ez így egyszerűbb lenne. Köszönöm. I'll try to not to do that. Igyekszem majd nem így tenni akkor, jó? A tízes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 51 szavazattal. Tovább lépünk. A 156-os módosítóra. Megnyitom. Lezárom a 156-ost, elutasítva kettő különbséggel. 11-es kompromisszum, megnyitom a 11-est, Lezárom. Elutasítva hat szavazattal. Alternatív kompromisszum következik a 12-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 43 szavazattal. Alternatív kompromisszum, a 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 30 szavazattal. Rátérünk a kompromisszumra. Nem. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom most. Elutasítva. 166-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Négy különbséggel. 167-es következik. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva 5 különbséggel. Túl késő volt. 169-es, 168-as módosító megegyezik. Egy módosítóként szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadva hat különbséggel. A következő a 172-es, megnyitom, lezárom, elfogadva, 44 szavazattal, 173-as. A második részről szavazunk. A 173-as második része. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Ezzel rátérünk az alternatív kompromisszumra, ami jön, a 14-es számot viseli. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Két szavazattal. 188-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Nem, ez okafogyott. 193-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva 34 szavazattal. 194-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Nem, elutasítva. Kettő különbséggel. 195-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 11 különbséggel. 196-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 197-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 40 szavazattal. 198-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 20-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva 45 szavazattal. 199-es. Okafogyott. 200-as. Szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 201-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva, 31 szavazattal, 202-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 203-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 204 és 205-ös. Egy módosítóként szavazunk róla. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 32 szavazattal. 206-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 207-es. Oka fogyott. A 207-es oka fogyott, 102-es. Megnyitom. Lezárom. elfogadva egy szavazattal. Okafogyott. 21-es, megnyitom. Most zárom le. Elfogadva. 209-es okafogyott, 210-es, szavazzunk róla, 210-esről. Lezárom. Elfogadva. Kettőszáztizenegyes módosító, megnyitom. Lezárom. elutasítva. 213-as, együtt szavazunk a 214-essel. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Egy szavazattal. 215-ös okafogyott. Szintén a 212-es, 216-os 216-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 szavazattal elfogadva. 216-os nem kell. Ugye ez azonos volt, megegyeztek. 218-as is fogyott az alternatív kompromisszum 15A. Megnyitom. 15A kompromisszum, lezárom. 33 szavazattal elfogadva. Rátérünk a 15B kompromisszumra. Megnyitom. 15B. 15B. Tizenöt B kompromisszumról szavazunk. Megnyitom, lezárom. Well, no way. Mm. Okay, we are. Okay. okay, Okay. Igen. A 15B-ről a szavazás 31 igennel, 16 nemmel végződött. Vagyis rátérünk a 14-es kompromisszumra. Nem? Ez okafogyó. Tovább lépünk. 235-ös módosító jön. Megtalálták? 235-ös módosító, szavazunk erről. Most szavazunk erről. Megnyitom a 235 számot viselő módosítót. Most lezárom. Elfogadva 35 szavazattal. A 15C kompromisszum következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva 33 szavazattal. ös módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 246-os mellette, megnyitom a szavazást mellett. Lezárom a szavazást, 246-os. Elfogadva. 15-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást a 15-ös kompromisszumról. Lezárom a szavazást. elfogadva 53 szavazattal. 248-as módosító ki támogatja. Szavazunk, szavazunk persze. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt az a 248-as. Tehát a 248-as módosító Sean Simon, Ola Christensen és egyebek. Does it fall? It falls. Okay. Következik a 16-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 16-os kompromisszumról. Nagy többséggel elfogadtuk, 50 igen szavazattal. Tehát ez volt a 16-os kompromisszum. Megyünk tovább. Következik a 254-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 29 igennel. Következik 265-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. És megyünk tovább, következik a 266-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 267 es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következik a 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 53 igennel. Következik a 271-es részenkénti szavazás az SND frakció kérésére. Első részről szavazunk mellette. ellene. Hát elnézést, akkor elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 38 igen szavazattal. Második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk 31 nem szavazattal. Következik a 272-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk 28 igen szavazattal. Következnek a preambulum bekezdések, 25-ös módosító, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elutasítottuk. Alternatív egyes kompromisszum mellette nem, nem, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a kettes számú módosító, Lope Fontanyé asszony módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 35-ös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Á, nem működött. Akkor még egyszer próbáljuk meg. Most működik. Jó. A 36-osról szavaztunk, az eredmény elfogadtuk, 27 igennel, tehát hárommal több igennel. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Az alternatív hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam. 30 igen szavazattal elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a négyes kompromisszumról. 51 igennel elfogadtuk. Következzék az 56-os módosító. Megnyitom a szavazást. Az 56-os módosító indítványról lezártam, és 47 igennel elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 50 igennel elfogadtuk. 63-as módosító következik. Megnyitom a szavazást 63-asról. Lezártam. Elutasítottuk. 64-es, megnyitom a szavazást. 64-esről. Lezártam. Elfogadtuk. Következik a hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. 50 igen szavazattal elfogadtuk. Következik a 71-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következik a 72-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 43 igennel. 73-as következik. E, nem, ez okafogyott, következik a hetes kompromisszum. Mátán úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném, ha a titkárság elmondaná, hogy a 71-es módosítóval hogy van összhangban az előterjesztés mert úgy gondolom, hogy 71 a 71-et kell megszavazni, illetve hát nem igazán értem, hogy hogy van itt összepárosítva. Mert megint egy hipernegatív ö, szavazás fog születni ö, a módosító indítványal, illetve kompromisszummal kapcsolatosan. A 73-as módosító kompatibilis a 71-el, és csak a fogyottá válik, hogyha a 72-es módosítót elfogadtuk. Következik tehát szabályok szerint járunk el. Következik a hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a hetes kompromisszumról. Lezárom. Elfogadtuk 48 igen szavazattal. Következik az alternatív 7 7-es A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 31 igennel. Alternatív 7B kompromisszum, erről is szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 32 igen szavazattal. Következik a 11-es módosító, ha megtalálták. 11-es, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást a 11-es módosítóról, elfogadtuk 34 igennel. Következik a 95-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk 33 igennel. Következik a 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk, 49 nemmel. Következik a 98-as, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk 51 igennel. 99-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk 41 igennel százas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egyel több a nem. 101-es következik. Megnyitom a szavazást. Egyre több az EPP szavazat. Még mindig egyel több. Harminc hét nemmel elutasítottuk. Következik a 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. Ezzel elérkeztünk a végszavazáshoz, a módosított formában szavazunk a véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Mindenki szavazott. Akkor lezártam a szavazást, 31 igen szavazattal elfogadtuk. Yeah, thank you. a great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 kérem azokat, akik eh, nem akarják meghallgatni a következő, nap, következő napi rendi pont keretében a folytatandó vitát, hagyják el a termet. Persze örülünk, ha itt maradnak, hogy meghallgassák a meghívott vendégeinket, de hogyha csak itt beszélgetni akarnak egymással, akkor azt inkább a termen kívül tegyék. Köszönöm. Visszatérünk akkor a rendes ülésünkre a szavazás után. Következő napi rendi pont az Foglalkoztatási Bizottság hatásköre alá tartozó ügynökségek értékelése. Megadom a szót a bizottságnak, a Foglalkoztatási Főigazgatóság főigazgatójának, Jószt Korténak parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Öröm számomra, hogy itt lehetek ma, hogy bemutassam önöknek a külső értékelés eredményét, azoknak az EU ügynökségeknek az értékelését, akik önökhöz tartoznak, a Eurofund Dublin, a CEDEFOG Thessaloniki, az ETF Torino és az EU-osa Bilbao-ban székel. Eltérő ügynökségekről van szó ugyan, de azért fontos, hogy időnként megvizsgáljuk a munkájukat, a teljesítményüket, és a bizottság külső szakértőket kért fel, hogy végezzék el ezt a teljesítményértékelést. Mielőtt nagyon röviden beszámolok önöknek az értékelés eredményéről, talán kicsit, talán jó ezt egy szélesebb kontextusba helyezni, hogy nézzük meg, mi is történik ezeknél az ügynökségeknél, mert az értékelés itt csak egy dolog. Három fontos folyamat is zajlik, és ezeket nem szabad összekeverni, mert nagyon eltérő folyamatokról van szó. Fontos, hogy ezt tőlem is meghallják az értékelés az első, amit ugye most kicsit részletesebben bemutatunk önöknek. Ez egy autonóm folyamat, 2015-ben kezdődött, és idén az év elején folytatódott az értékelés. A második folyamat egy trialógus, három oldalú egyeztetés, három ügynökségről. Az első trialógus tegnap zajlott rá. A cél az, hogy egy közös megközelítést alakítsunk ki a 2012-es megállapodás alapján. És a harmadik, talán legfontosabb dolog, ami történt, egy bizottsági javaslat, hogy létrehozunk egy európai munkaügyi ügynökséget, tehát tulajdonképpen egy ötödik ügynökséget, ami az önök szakbizottságához tartozna. És erről a biztos Marianne Tyson tart majd egy előadást május 24-én az önök meghívására. Ezek a tendenciák kapcsolódnak egymáshoz, de szeretném, ha ezeket el tudnánk különíteni egymástól. Akkor most az elsőre térnék rá a négy ügynökség értékelésének a folyamatára. Eddig még csak a külső értékelők eredménye áll rendelkezésre, tehát amit most elmondok, az nem feltétlenül a bizottság véleménye, ezek csak azok az inputok, amiket a külső szakértőktől, a DMI karisztól kaptunk, szerződéses megbízással végezték el az értékelést. Mi fog történni, miután önöket meghallgattam? Ugye önöknek is van lehetőségük arra, hogy a véleményüket elmondják. A bizottság ezután elkészít egy munkaanyagot. Ennek az elfogadása a tervek szerint a nyári szünet utára várható és az a Staff Working Document tartalmazza majd a mi reagálásunkat a külső szakvéleményre vagy értékelésre, és talán azt is megírjuk, hogy milyen fellépésekre van szükség, hogy egyik vagy másik ügynökség teljesítménye javuljon. Tehát önöknek ma is és később is sok lehetőségük van arra, hogy befolyásolják ezt a dokumentumot, figyelembe fogjuk venni az önök véleményét. Az Európai Parlament és az önök szakbizottsága részt vett a szerződéses folyamatban is minden képviselőt meghívtunk arra, hogy a interjúkon is és az értékelésen vegyenek részt, és kaptak tőlünk, azt hiszem múlt héten vagy azelőtt, meg is kapták tőlünk a jelentést magát is. Most röviden hadd ismertessem a külső értékelés legfontosabb eredményeit. Három pont köré érdemes ezeket csoportosítani. Az értékelőket arra kértük, hogy három kérdés vizsgáljanak meg. Az egyik, mindegyik ügynökség kapcsán egyenként vizsgálják meg, hogy konkrétan a relevancia, a hatékonyság, eredményesség és a hozzáadott érték szempontjából hogy szerepelnek. Másodszorban vizsgálják meg az ügynökségek közötti kapcsolatokat, azaz ez a horizontális perspektíva, határozzák meg az esetleges szinergiahatásokat, vagy átfedéseket a mandátumokban. Mm. Harmadsorban megkértük, hogy a jövőbe is tekintsenek, milyen jövőbeni forgatókönyveket tudnak elképzelni az ügynökségek számára, eh, az euró, esetleges európai munkaügyi ügynökség létrehozásának a tükrében is. Ezekkel foglalkoztak, tehát konkrétan az értékelők. És fontos azt is, hogy aláhúzzam, illetve az eredményeket ismertetem önökkel, hogy ez hogyan történt. Az értékelők a, összehasonlították ezeket a pontokat e, az e, ügynökségek konkrét e, felhatalmazásával, az alapok iratban milyen feladatok szerepelnek, milyen munkaprogramot fogadtak el az ügynökségek, ezek voltak azok a benchmarkok, azok a értéket, amelyek alapján az összevetéssel értékelték az első és a második pontot. Tehát ez nem egy politika értékes volt, hogy ideális világban, talán egy másik, eh, máshogy eh, eh, ruháznánk fel, más feladatokat ruháznánk fel ezeket az ügynökségeket. Itt tipartit konstrukciókban működnek az ügynökségek, lehet, hogy ezt máshogy is el lehetne képzelni, de nem ez volt a kérdés. Ez csak egy technikai értékelés volt. Ezt szeretném külön aláhúzni, mert ez nem egy olyan anyag, amivel kapcsolatban egy fontos politikai kezdeményezést akarnánk tenni. Tehát egyedi értékelés, eh, az összekapcsolódások és a jövő. Ah, menjünk röviden végig ezen a három ponton. Tehát eh, milyen konklúziókat találunk az értékelésben? Az első ponttal kapcsolatban pozitív a következtetés az értékelők azt a következtetés mondták el, hogy hatékonyan működtek az ügynökségek, teljesítették a terveket, a munkaprogramban szereplő célkitűzéseket, és hogy hozzájárultak az általános célok eléréséhez. Egy-két pont, ahol még javulásra lenne szükség, néha időnként a teljesítmény minőségével van gond, a költségvetési korlátok miatt vannak késedelmek, amin szintén lehetne javítani, és egy visszatérő pont a hozzáférhetőség, illetve az ügynökségek által előállított úgymond termékek emészthetősége. Ez egy kommunikációs kérdés. Sajnos több ügynökség nem elég látható a külvilág számára, nagyon jól láthatók ők a tagállamokban és az Európai Unió intézményekben, a velük foglalkozók és az érintett szereplők számára, de igazából a többség számára nem nagyon láthatók. Ezt felvetették az értékelők is, ami egy nagyon fontos megállapítás. És végül az utolsó nagyon intenzíven meg kell vizsgálni azt is, hogy az ügynökségek át, és az EU által meghatározott prioritásokat mennyire valósítjuk meg. Tehát nem a bizottság, hanem általában az EU prioritásairól van itt szó. Nyilvánvalóan ez kell, hogy iránymutatást adjon az ügynökségeknek, hiszen EU ügynökségekről van szó, és még itt is lehet min javítani. Egy hasonló konklúzió, ha megnézzük az eredményességet. Ez miután annak ellenére, hogy csökkenteni kellett a létszámot, és voltak költségvetési korlátok, megszorítások, jól teljesítettek az ügynökségek. A vezető testületek összetétele három ügynökség esetében, és itt beszélünk a Dubliniról, a, a Eurofundról, a Szedefopról és az EU osáról. Hát ezeknek tripartit struktúrája a vezető testületen, azaz 87 eh, tagból áll, eh, mindegyik ügynökségnél a eh, vezető testület, és a konklúzió az, hogy ennek a struktúrának sok előnye van. Bár nem felel meg teljesen a közös megközelítésnek, ha szigorúan vesszük. Ugye 2012-ben megpróbálták az ügynökségek irányítását áramvonalasítani. A tripartit struktúra megőrzését javasolják, három esetben, a torinói ügynökség egy kicsit más. A tripartit struktúra megőrzése a bizottságnak is a véleménye, ezért nem javasoltuk azt, hogy módosítsák a három minőség alapító rendeletét, tehát ezt nem akarjuk megváltoztatni. Ha megnézzük a, az output, a szolgáltatások mennyire relevánsak, mennyire fontosak, itt a konklúzió az, hogy igen, ezek relevánsak az EU intézmények számára is, akik igénylik ezt az outputot, és még inkább az érintett partnerek számára. A tervezés és a korlátozott erőforrások problémát jelentenek eh, a tekintetben is, hogy mit tudnak kínálni a szociális partnereknek, hát mindig vannak eh, korlátozások, minden korlátok eh, minden kínálat esetében. És végül a jövő. Az értékelők szerint a tripartit struktúra nagyon nagy előnyt jelent, tehát ez megint csak egy nagyon pozitív következtetés. Hogyha most rátérek a második kérdésre, ahol érintkezzenek a feladatok. Itt a négy ügynökség tevékenységének a koherenciája a legfontosabb és esetleg essen elég nagy átfedések is vannak az ügynökségek között a mandátumunk a felhatalmazásuk tekintetében. Itt például a CEDEFOP, illetve az ETF, a képzési alapítvány, az, mind a kettő ugye képzéssel, képzéssel kapcsolatos politikával foglalkozik, tehát itt van átfedés. De a gyakorlatban ez az átfedés azért nem okoz nehézséget, mert nagyon más a, a területi lefedés. A Torinói az EF csak EU-n kívülivekkel, a CEDEFOP pedig EU-s tagállamokkal foglalkozik. Az együttműködés az ügynökségek között jellemzően két oldalú, tehát két ügynökség közötti, és mire ismeretek cseréjére, rendezvények közös szervezésére szorítkozik, de jobb koordinációra lenne szükség annak érdekében, hogy a jövőbeni kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Igen, és itt megvan a bizottság szerepe, hogy bátorítsuk az ügynökségeket arra, hogy javítsák a koordinációt. Mi a helyzet a jövővel? Ez az utolsó rész. Az egyik az értékelésnél az volt, hogy összevonjunk bizonyos ügynökségeket. Észszerű lenne megnézni egy ilyen fúziós forgatókönyvet, például a Szedefokot és a szakképzési alapot, vagy Eurofundot, és megnéztük, az értékes azonban azt mutatta, hogy az összevonások költségei és hátrányai túlmutatnak az előnyökön. És mindenképpen, még hogyha különböző eredményre is jutottunk volna az értékeléssel, az egyértelmű, amikor Marianne tyson ezt megbeszéltük, hogy ilyen inyelnyú szándék nincs ezen mandátum keretében egyelőre. Ez egy nagyon fontos ügy ahhoz, hogy ezt túl gyorsan döntsük el. Az Európai Bizottság ebben a formában a témát nem fogja elkezdeni, ami a kihívásokat, a kockázatokat illeti. Itt különböző fúziós szenáriókat, forgatókönyveket figyelembe véve Inkább úgy gondoljuk, hogy egy keret jegyzőkönyvre van szükség, amelyel egy erősíteni tudjuk. Ez egy eurózsargon, nem az én szövegezésem, de azt hiszem, hogy tudják, mire gondolok. Ez az ügynökségek közötti együttműködést jobban támogatná, és multilaterális szinergia hatásokkal járna. Az utolsó szavak a végén, ami a kapcsolatokat illeti, a meglévő formák, és egy ötödik között az Európai munkaügyi hatóság, ez még nem létezik, de az Európa Bizottság előállt egy, ezzel a javaslattal egy hónappal ezelőtt. Itt el kell, hogy mondjam, az értékelőt megnézték, hogy a négy hogy tudna az újjal együttműködni, a potenciálok az együttműködésre, az új, ha létrejön, és a négy régi között azért igencsak korlátozott ezért fontos, hogy az Európai Bizottság majd májusban erre még reagál önök irányába, és egy javaslatot készít, és megvitatja ezt, mert nagyon különbözőek az elképzelések. Négy már van, ugye ezek, főleg kutatóközpontok, míg az ELA az új, egy műveleti központ, egy operatív eszköz, ami segít a tagállamoknak abban, hogy jobban együttműködjenek, mi hogy napjainkban tudják ezt csinálni. Tehát ez egy támogató jellegű dolog. Nem akarom összevetni, összehasonlítni az ügynökségeket. Egyszerűen ez nem fog menni az ELA olyasmit az Europol vagy az Eurojust. Tudom, nem, nem jó hasonlítgatni, veszélyes, de ami a célokat illeti, itt a nemzeti hatóságokat, nemzeti szakembereket kívánunk összevonni, hogy együtt működjenek, hogyha ez szükségessé válik, és ilyen módon európai polgárok számára jobb információkat lehet biztosítani. Ez, mondom, tehát ez a terv, és ez nagyjából a Eurojustnak felel meg. Vagyis az és arra a következtetésre jutott nem meglepő módon, hogy szinergiahatásokat nem nagyon találunk ebben az esetben. A 41. cikkben a javaslatban, amit készítette a bizottság, tehát a rendelette, amely létrehozza az európai munkaügyi hatásokat, van egy úgynevezett rendezvú záradék, amely azt jelenti, hogy értékelni kell a feladatokat, a célokat, a célelérést öt év után, és ezen a területen, hogyha egy automatikus lehetőség be lenne építve, hogy öt év után megnézzük, hogyan működik az ELA, és a potenciális szinergia hatásokat akkor újra meg lehet vitatni. Ami pedig ezek, ezeket az értékelési eredményeket illeti, most elemezzük, hogy milyen ajánlásokat kívánunk megfogalmazni a bizottságnak és hát figyelembe kell venni a költségvetési korlátokat is, amikor tovább lépünk, és nyár után szeretnénk a, a munkadokumentumot a személyzettel kapcsolatban elkészíteni, és ehhez várjuk az önök hozzájárulását, és szívesen válaszol kérdéseikre a későbbiekben, hogyha ilyen igény van. Köszönöm szépen, valóban természetesen olyan időszakban járunk, amikor sokkal fokozottabban foglalkozunk az ügynökségekkel, mint valaha, hogy egy trilógus kezdődött ezen a héten, and erre készülünk is, készültünk is, ezért érdekes az ön értékelését meghallgatni, az ön véleményét. Sambon úr kapja meg a szót. Okay. Sander, Jongérius képviselők. Akkor ez a három kezd. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégákat, hogyha most ezúttal nem a prioritások sorrendjét fogom követni, mert hogy a Belszi, tehát a Párizsból érkezett pénzügyminiszteri emberekkel kell, hogy beszéljek, ezért kértem, hogy előre kerülhessek. Köszönöm szépen, főközgató úr, a szavait, nagyon érdekes volt mindez, ami a tevékenységünk egymásra épülését illeti, sikerül ezt brilláns módon elkerülni, de nem mindig ez a törekvés. És aztán van egy tanulmány, ami elkészül, a, a, a másik már éppen készül, de tulajdonképpen miről is van szó? Arról, hogy kitekintenek most, tehát öt évre erről beszélt. Most olyan dolgokat fogok mondani, amelyekről már vitatkoztunk egymás között, a kollégákkal, mielőtt még szavaznánk a különböző szövegekről, illetve kiállnánk az álláspontok tekintetében, a háromoldalú egyeztetés tekintetében, és jól ismerem az egyik kérdéskört, itt az egyik intézményt, az osa, és most hagyj emeljek ki néhány olyan gondolatot, amely a munkánk során felmerült, és az alapkérdéseket szeretném kiemelni az az elképzelésünk, hogy talán ez a, ezek az ügynökségek, legalábbis három közülük, amelyeket leginkább ismerek, Persze tudom, vannak a politikai hozzászólások, és így tovább, de hát a SZEDEFOP, amely kiváló munkát végez, amely kiváló munkát végzett már akkor is, amikor Berlinben dolgozott. Hát én régi rutinos vagyok, szóval van egy ilyen munkamegosztás, amelyet én nem igazán értek, de egy szó, mint száz. Úgy vélem, hogy ezek alul kihasználtak. Egyet ö, értek azon ö, kimutatásokkal, amely a hatásosságról ö, szól, a tapasztalatokról, és így tovább, és én mint hogy 20 éven keresztül az egész ben is dolgoztam. Én úgy gondolom, hogy nem eléggé veszük őket igénybe. Tehát az ügyfelei, azaz az Európai Bizottság, a parlament ö, nem veszik eléggé igénybe, talán az EGSB veszi leginkább igénybe a tevékenységüket, de még így sem elegendő az sem. Tehát kiváló munkálatokat végezze a három ügyökség, és ezeket nem alkalmazunk. Ez egy nagy vesztesség. Ugye kifej, ugye mindig születtek a megrendelések, egy tanulmány erről, meg arról, mennyibe kerül a bevándorlóknak a fogadása, és így tovább, vagy a gender gap, ezek a kérdésköre. Ezek a tanulmányok elkészíthetőek sokkal jobban az ügynökségünkben, mint másút. Mégis ezek ugye elkészülnek itt is, meg ott is. És ha nem használjuk fel ezen ügynökségek tevékenységet, és másoktól rendelünk meg ilyen fajta ö, rend, megrendeléseket eszközölünk, akkor ugye oda jutunk, hogy hát túl sok pénzt kapnak az ügynökségek, és csökkenteni kell a támogatásukat. Szóval ez az egyik ilyen nagy témakör. A másik témakör a következő gyakorlatilag már persze válaszolt is a kérdésemre részben, és nagyon kíváncsi vagyok a kollégák szavaira is persze, de soha nem értettem soha, főleg az a Eurofund esetében, hogy ő a dolgok hogyan tagolódnak. Ugye vannak kutató központok a tanácsnak, ilyen értékelő dolgokat végeznek, és ennek mi köze ahhoz, amit egy, egy, egy ügynökség végez, például az, ember, az európai munkajog érvényesítésének egy szakterületére vonatkozóan. Ugye előrejelzhető se szélsőség, átláthatóság. Jó, tudom, ezen témakörökben ott vannak az inspektorok, és azok segítenek minket, de a kutatai, kutatóközpontok, amelyek ugye nem egyetemek, hanem politikailag vezére tevékenységet végeznek, mármint politikai megrendelést kapnak olyan értelemben, hogy azt mondják, hogy például akár a gender kapát, akár a migráns kérdést vizsgálják meg, a migráció kérdését. Szóval, vagy a kihelyezett munkavállalóknak a kérdését. Szóval ezek ezek a kutatóközpontok ugye a jelszavakon túlmutató tevékenységet végeznek, és az ügynökségek ugye itt vannak ugyanakkor a rendelkezésükre. Szóval ezt szerettem volna feltenni kérdésként, teljesen egyet értek önnel a jövőt illetően ugyanakkor. A végezetül pedig, mert kezdek most már túl hosszú lenni, szóval ugye már sokat vitatkoztunk, és kiállok továbbra is bizonyos jogszövegek mellett, és Tyson mondja, nem értek egyet, és aztán mindenki végrehajtotta, ő is, én is a feladatot, mert hát ugye fegyelmezettek vagyunk. Ugye ott van 87 ember, ugye, akinek eleget kell tenni, és mit látunk az ILO-nál, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnál 175 tagjuk van, és ugye, illetve hát, ha nézzük a számokat, ők, hogy ők hányan dolgoznak aktívan, aztán mi hányan dolgozunk aktívan, és így tovább. De van egy kérdés, amelyel nem foglalkozunk, illetve ezt most meg kell említenünk. Nincs lehetőségünk arra, hogy egy európai fogalmat, egy európai igazi eh, fogalomrendszert alakítsunk az ügynökségekkel kapcsolatosan, mert mindig azt mondjuk, hogy minden, minden ország legyen képviselve eh, az ügynökségben, és ki, ki eh, ugye a saját országát képviseli, és nem az európai állásponton, egy közös állásponton. Tehát mindez csökkenti, csökkenti a, a, a dolgoknak az erejét, és végezetül, igazán végezetül Sok mindenre tettem javaslatot, de mégis most azt emelném csak ki, hogy mindenkit lehetne képviselni, milyen országot, illetve minden szervezetet, akár a munkavállalókat, tegnap Vinzeti úrral találkoztam. Tehát meg lehetne oldani az európai reprezentációt, képviseletet, mondjuk, mondjuk 12 ilyen képviselet lenne, és két-három ország rotációs rendszerbe kerülne vissza, kerülne újra be ezen e, születekbe. Köszönöm szépen! Thank you. I'll give the floor. Köszönöm. Sander asszony kap szót. Merci. Üdvözlök mindenkit, és köszöntöm Önt, Uram, hogy itt eljött, hogy párbeszédet folytasson velünk. Valóban olyan periódust élünk, amely a ben a költségvetések egyre determináltabban és szűk determináltságban kell, hogy megfogalmazódjanak. És mindenkinek igaza van természetesen a fellépésében, mert hogy kérdés az, hogy mire is használjuk fel az európai pénzeket. Persze az is felmerül még kérdésként, hogy a sok ügynökségünkkel mit kezdünk. Én hadd üdvözöljem azt a munkát mindenek előtt, amelyet az ügynökségek végeznek. Volt alkalmam Bilbaóban járni, voltam ezen kívül a Cedefobnál is, Tesszalonikiben, és jelentéstevő vagyok a magam részéről, és együtt dolgozom kedves Samon úrral, és én a Cedefob esetében készítem a jelentést. Szóval szeretném kiemelni azt, hogy mennyire jelentős az a munka, amelyet végeznek az ügynökségek, igazán kiváló munkáról van szó, de a gond az, is erről szó esett, hogy mennyire átlátható a tevékenységük, mármint mennyire jut el a tevékenységük eredménye a megrendelőkhöz. És be kell, hogy számoljunk az európai polgároknak arról, hogy milyen munkát végeznek ezek az ügynökségek, hogyan lehet a legjobban elterjeszteni ezen munkálatok eredményeit, amelyet az ügynökségek végeznek. Úgy gondolom, hogy a kommunikáció területén kellene, hogy nagy lépést tegyünk előre aláhúznám még azt is, hogy szükség van, és ön erről beszélt, szükség van egy jobb, egy szorosabb együttműködésre az ügynökségek között. Ha jól hallottam, akkor ön azt mondotta, hogy az értékelésben az szerepelt, hogy még akkor is, hogy a management board rendkívül színes, egyesek ö, ö, kiálltak másként itt a kollégáimmal, mint jó magam, mint most, de most már sikerült közös nevezőre jutnunk nevezetesen a három feles megoldás, a tripartit megoldás, azt hiszem, hogy a jobb megoldás. Ott tartunk most, hogy azt támogatjuk, hogy más ügynökségek képviselői is jelenjenek meg a management boardokban, minden egyes ügynökség management boardjéban, és a rendelet felülvizsgálata során ez épüljön be a jogszabályba. Mert hogy úgy gondolom, hogy ez egy jó út az irányba, hogy elkerüljük az átfedéseket, a kettős munkavégzéseket, és a kooperáció, az együttműködés sokkal struktúráltabb legyen, és ön erről beszélt különben. És végezetül szeretném nagyon őszintén megfogalmazni, és ezt mondom már azóta, amióta elkezdtük a rendeletek felülvizsgálatán való munkát. Szóval személy szerint sajnálom azt, hogy egymásra épülés ügyetlenül történik, az ütemezések is ügyetlenek, mert hogy egyszerre történnek a, ugye az értékelések is, meg az egyéb tevékenységek is. Rendben, szükség van sok munkára, de hogyha azt kérjük az ügyösségektől, hogy működjenek együtt, és jobban szervezzék a munkákat, akkor úgy gondolom, hogy nekünk, mint intézménynek, intézményeknek példát kellene, hogy adjunk nekik egy tekintetben, az összehangoltság tekintetében és az ütemezés tekintetében. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Jankérius asszony. És utána ön válaszol majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Első alkalommal az új szakbizottságban, és a szakbizottságnak ez egy speciális szekció. Kicsit kiürültünk, de ez nem azt jelenti, hogy nem érdeklődnénk a munkája iránt. Én nem vagyok annyira bevonva ebbe a területbe, hogy mi történik a folyamatban lévő trilógusokon, mint az előttem szőlő kollégák, de odafigyelek arra, hogy mi hangzik el, és egy igen pozitív értékelést hallok az ügynökségek munkájáról, és ez, ahogy mi látjuk az ügynökségeket, és eh, örülök, hogy az értékelés is végül is elvezet erre a javaslatra, de egy eh, kicsit, vagy többé-kevésbé eh, csatlakoznék ahhoz, amit a kollégáim mondtak, hogy a mostani trilógus, ami nagyon későn kezdődött, nos, hogyan függ ez össze az értékelési folyamattal és a staff working documents -el. Talán el tudja mondani nekem, egy kicsit talán gyanak vagyok, de hogyha a jelenlegi mandátum alatt pillanatnyilag nincsenek összevonási tervek az ügynökségekre nézve. Na hát egy évig tart még a mandátum, ezt tudni kell. És most mit jelent? Ez azt jelenti, hogy felkészüljünk a következő mandátumra, hogy ezek a tervek még valahol lebegnek itt a adott esetben, és én hajlamos vagyok egyetérteni azzal az értékeléssel, amit az értékelők is mondtak, hogy a fúziós költségek nem csak ebben az esetben, hanem nagyon gyakran magasabbak, tehát ezek a költségek, mint az, amit eredményként várhatunk. Hogyha ez így van, akkor talán nem kéne erről a mandátumról beszélni, csak, hanem ki kéne zárni ezt a jövőre nézve, ez egy pont. A második pont pedig ön joggal említette, hogy az ELA terveket is bemutatták itt, amikor a biztos eljött a szakbizottságba. Az ELA finanszírozása részben a jelenlegi ügynökségek finanszírozásából kerül elő, akkor lehet, hogy nem fuzionáljuk őket, de végül is csökkentjük a költségvetést az ügynökségeknél. Ezzel olyan irányú lépéseket igyekszünk kikényszeríteni, amelyek véleményem szerint a jelenlegi trilógusban kezelendők, a jelenlegi ügynökségekkel, vagy adott esetben akkor kell kezelni ezt, amikor arról beszélünk, hogy mi hogyan reagálunk Európai Parlamentként az ELA javaslatra. Ugyanis, hogyha nem kapjuk ezt a menetrendet, a, mm, akkor az ügynökségek jó munkája kapcsán hibákat követünk el amit nagyon fogunk sajnálni. Now the floor is yours. Parancsoljon, öné a szó. Először talán Sambon úrnak válaszolok, de ő már elment. Egyetértek vele, hogy adott esetben alul kihasználtak az ügynökségeink, és bátorítani kell azt a törekvést, hogy ki dolgozom még jobban. Egyetértek azzal is, hogy az elának kevés köze van a többi ügynökséghez, úgyhogy ezt az ügynökséget, mármint az elát kicsit másként kellene kezelni, de ez nem egy könnyű ügy, már nagyon sok vitát folytattunk le e témában az Európai Bizottságnál. Az első kérdés mindig az szokott lenni, amit fel kell intéznek, hogy már van, egy, van négy ügynökséged, miért akarsz még egy ötödiket? Úgyhogy meggyőző erővel kell fellépni, és hát nagyon nagy szellemi beruházással kell, hogy fellépjünk ahhoz, hogy meggyőzőek legyünk, és kiálljunk a tekintetben, hogy az ötödik ügynökségnek más a feladata, más lenne a feladata. Nagyon sok félreértés adódik különben, és hát nagyon sok lobby is megnyilvánul ezen törekvések ellen egyes tagállamok részéről, egyes gazdasági szereplő részéről. Ők azt mondják, hogy eleve már túl sok ügynökséggel dolgozunk, és minek még létrehozni újabbakat. Sambon úrral egyet tudok érteni, 87 ez a szám, amelyet mondott, egy board governance-ben, ez valóban hát sok. Szóval nagyon ö, sokan mondják ezt, és meg kell magyaráznunk, hogy miért jó, hogy ez így van mégis. Nem könnyű dolog, és hát találkoztam valamennyi ügynökségi vezetővel, mindig azt szokták mondani, legalábbis három közülük azt szokták mondani, hogy ugye van a management board, amely dönt, a döntéshozó szerv, és egy nagyon széles mandátumot kap a 87-ektől. A 87-ek ugye kicsodák, micsodák, olyan ügyösségek, amelyek a 80-es évek előtt jöttek létre, és valahányszor bővítjük a tevékenységünket, akkor ugye egyből három tagjelölt lép be az unióba, ugye, mert, mert megjelenik maga az állam, a munkáltató és a szakszervezetek. Tehát valahányszor ugye három szereplő csatlakozik ö, a folyamatba, amikor egy új tagállamot vesz fel az Unió. De hát ezzel együtt kell élnünk. Az Európai Bizottságnak egyelőre, akár mi is legyen, ezen most nem kíván változtatni. Aztán ott van az átláthatóság, Szandesz asszony, egy nagyon fontos kérdés, egyetértek önnel, nagyon jelentős eredménye ennek az értékelésnek, hogy ezzel foglalkoznunk kell intenzíven. Talán az Európai Bizottság egy akciótervet kellene, hogy megfogalmazzon, és hát meglátjuk, hogy e tekintetben milyen dokumentummal fog a nyár után elő állni. És sokkal fontosabb, még az is nagyon fontos, hogy sokkal sokkal legyen az együttműködés az ügynökségek között. Angolul folytatnám. Mind a három tisztelt képviselő felvetette azt, hogy ez most miért annyira illogikus, kaotikus a dolog, és felelősséget kell vállalnom ezért, miért csináljuk ezt a három dolgot párhuzamosan, ez zavaró és nem logikus, még voltam, hogyha megnézzük a finanszírozási rendelet részleteit, Csambon úr az előadójának, itt a trilógus során, itt egy hosszú távú téma, ez, ez maradt, az az egyetlen ügynökség, amelyet most a közös megközelítéshez hozzáigazoltunk, hogyha megnézzük a javaslatot, egyszerűen szükség van erre, hosszú ideje már, én nem hatóságként beszélek csak erről, hanem azt gondolom, hogy ez a javaslat sok mindent rendre, rendbe tesz a napi működéssel kapcsolatban, a felelősség megosztással kapcsolatban, a, az irányító testület, az igazgató és az Európai Bizottság vonatkozásában. Ez egyelőre meglehetősen zavaró, ki miért felel. És ehhez személyzetet kell kijelölni. Azt gondolom, hogy Fontos, hogy ez a rendelet tisztázzon dolgokat, ez, és a bizottság szerepét is világosabbá kell tenni a szedefop a Eurofunddal, és a több ügynökséggel egyenlően küzdünk, hogy ki mit csinál, és meg a LIBE szolgálathoz is megyünk, vagy az emberi erőforrás főigazgatóság is és érdekelt ebben Jongériusz. Nem tudom, hogy mit fog csinálni, azt mondja, arra válaszom, az nem tudom, mit csinál a következő bizottság, de mivel ilyen nagy a zavar, nem készítünk elő semmit pillanatilag. Marianne hiszen ebben elég világosan foglalkozott, de nem tudom, mit csinál a következő bizottság, ugyanez vonatkozik a finanszírozásra is, vagyis van egy ilyen fish financier az ellával kapcsolatban, tehát hozzárendelünk külön pénzeket, ha az ella létrejön, és, és átcsoportosítás is van persze a pénzeknél, mert bizonyos tevékenységek, amelyeket most az én főigazgatóságom csinál, az átkerül az ügynökséghez, vagyis nem mind friss pénz, hanem egyik helyről a másikra csoportosítjuk át, de a meglévő ügynökség kárára nem csoportosítunk át pénzt, és legjobb tudomásom szerint a több éves pénzügyi keretre ugyanezen vonatkozik, legalábbis ahogy a bizottság ezt előkészítje, ugyanezek a kérdések felmerülhetnek. Én nem láttam olyan mutatókat, olyan forrásokat, amelyek alapján bármilyen módon az ügynökség finanszírozását megváltoztatnak. Hey, um... Rendben van. Nagyon érdekes volt. Ugye a trilógus is megkezdődött a már meglévő ügynökségek ügyében. Minden, amit elmondott, nagyon világos volt, láthatóvá kell tenni az ügynökségeket, vannak átfedések, azután költségek kérdése, valóban megkapjuk-e azt, amiért fizetünk. Az ügynökségek tudják-e, hogy miért fizetjük őket, és világos -e az, hogy mi mit akarunk tőlük, milyen eredményt. Nem túl sok képviselő maradt itt, a nagyon fontos szavazás után az egyik téma a munkavállaló kiküldetése volt. De azt hiszem, hogy ugye ön most elmondta a véleményét, nagyon hasznos volt ez számunkra, és miután most folynak a jelenlegi ügynökségekkel kapcsolatos gondolkodások, ez különösen hasznos volt számunkra. Még egyszer köszönöm, hogy eljött, és biztos vagyok abban, hogy még keresni fogjuk önt a következő években is, ugyanis eljött az idő, hogy mozduljunk, gondolkozzunk el azon, hogy hogyan akarjuk értékelni ezeket az ügynökségeket, mit akarunk kezdeni velük, vagy esetleg teljesen meg akarjuk-e változtatni őket. That also means that we can proceed to the... Mehetünk tovább. Rátérhetünk az utolsó napi rendi pontra. Ez pedig az Európai Számvevőszék eh, külön jelentésének ismertetése, munkavállalók szabad mozgása, az alapvető szabadság biztosítva van, de az uniós források a felhasználása elősegítené a munkavállalók mobilitását. Ez tehát a külön jelentés címe amelyet az Európai Számvevőszék készített. Legalább évente egyszer készül ilyen külön jelentés, hogy a problémák mélyére ássunk, megnézzük, hogy milyen félelmeink, illetve milyen lehetőségeink vannak. Szeretettel üdvözlöm itt Pufán urat, igen, Pufán urat, meg is adom önnek a szót, kérem mutatkozzon be, és hát mondom önnek, hogy nagyon sokan ülnek a számítógépeik előtt, és nyomon követik az ülést, hallgatják az ülést az interneten keresztül. Parancsoljon öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt tagjai a foglalkoztatásai és szociális kérdések szakbizottságának, hölgyeim és uraim, 2018-ban az Európai Unió ünnepelte az on rendeletnek alapító rendeletnek, illetve rendelkezéseknek az ünnepét, amely rendelkezett a munkavállalatok a mobilitásáról. A mobilitás azt jelenti, hogy tagállamtól függetlenül a munkavállalatok jogosultak arra, hogy mozogjanak a munkaerőpiacon, és állást foglaljanak egy bérezésben részesüljenek. Aztán 2015-ben a munkaképes munkavállalók nagyon nagy mértékben töltöttek be állásokat olyan országban, amely nem az állampolgárok országa. Ez 3,8%-ot tett ki a munkavállalóknak a köréből a munkavállalási életkorban lévők tekintetében. Ez 1,1 millió embert jelentett a 2014-esben, amelyek amely személyek átkiterepültek egyik országból a másikba munkavállalási célból, azaz egy másik tagállamba végeznek munkát, mint ahol az állandó lakcímük, lakhelyük volt. Miből is áll ez a jelentés, amelyet elkészített a számbevőszék. Megnéztük, hogy hogyan dolgoznak a munkavállalatok, és hogyan érvényesül az Európai Bizottság által hirdetett szabad munkaerő áramlás, milyen rendelkezések vannak, amelyek számogatják, segítik a mobilitást. 2016 októberétől 2014 júliusáig végeztünk ellenzéseket arról, hogy milyen fajta információkkal szolgál az Európai Bizottság a tekintetben, hogy támogassa azon munkavállalókat, akik úgy döntenek, hogy egy másik tagállamba telepednek le azért, hogy a tevékenységet végezzék, és milyen fajta európai szociális alapbeli támogatásban részesülnek, és milyen fajta egyéb beruházási programban vehetnek részt azért, hogy ezek a programok támogassák a munkavállalási munka, mobilitást, a 2014-2020-as ciklusban. Elmentünk ezen kívül a nemzeti hatóságokhoz. Németországban, Luxemburgban, Lengyelországban, Romániában és eh, az Egyesült Királyságban fordultunk meg. Itt megvizsgáltunk 23 lezárt projektet, eh, amelyek tekintetében transz, határon átnyúló partnerek működtek együtt, és az Európai Strukturális Alapból vettek igénybe 2015 és 16 ban forrásokat. Az audit vizsgálatokon túl megvizsgáltuk azt, hogy hogyan működik az ÖRESZ, az EURES hálózat, és végezetül leleveztük azt egy mintavételi eljárással, hogy az EURES honlapon milyen információk férhetőek hozzá a munkavállalás, illetve a mobilitás tekintetében. Mit is állapítottunk meg? meg azt, hogy az Európai Bizottság létrehozott olyan eszközeket, mint az EURES, mint a Solvit például, azért, hogy ezáltal is szavatolja a munkavállalatnak a szabad mozgását. A tagállamok a maguk részéről saját információs rendszereket építettek -e az Európai Unió polgárai javára azért, hogy akár a saját állampolgárok, akár más állampolgároknak a segítségére legyenek. Az Európai Bizottság ezzel együtt nem teljes körű információval rendelkezik a tekintetben, életben, hogy hogyan is működik a mobilitás a gyakorlatban, a valóságban milyen fajta információhoz jutnak a, a munkavállalók, és milyen fajta lehetőséggel rendelkeznek ahhoz, hogy felrólják, amennyiben a mobilitás eszközei, a szabad munkáról áramlás nem érvényesül. Az Európai Bizottság tud olyan esetekről, amelyek ö, felmerültek a különböző tagállamokban, de számos olyan esetről nem tud, amelyeknek a ö, számba vétele tagállami szinten történt. A munkavállalók jogainak a nem érvényesülje, nem érvényesülése vagy akadályoztatása gátolja akár a munkáról szabad mozgását, akár például a nyugdíjhoz való hozzáférést a későbbiek során. Egy sor adat létezik, amely ugyanakkor nem kellően kiaknázott az Európai Unióban. 2014-ben különböző felmérések készültek. Kiderült az, hogy 2,9 millió állam polgár szeretne más tagállamban munkát végezni a későbbiek során, azaz 2015-ben. De több mint egy millió közülük ö, fog lépni is. Tehát egy a terv, egy dolog a tervezés és a reménykedés, és a másik dolog pedig ennek a végrehajtása. Tehát itt is nagyon fontos, hogy a mobilitást kellően támogatjuk, hogy az elképzelésekből valóság váljon. Aztán a tagállamok 2014-ben többek között az Európai Szociális Alapot vették igénybe a tevékenységük során, akkor, amikor a mobilitást kívánták előmozdítani az Unióban, csak úgy, mint akkor, amikor speciális stratégiákat kiváltak helyi szinten, regionális szinten, vagy országos szinten, vagy akár határon átnyúlóan felállítani. 2013 és 2014-ben róváhagyásra került egy sor operatív program az Európai Szociális Alapnak a támogatásával, de az Európai Bizottság mégis nem ellenőrizte azt, hogy milyen fajta akciók valósultak meg a tagállamokban a mobilitás segítségére. Így módon nem tudjuk azt, hogy a tagállamok milyen mértékben vették figyelembe az európai szociális alapot e célból a fő finanszírozási forrás a mobilitás javára ugyanakkor úgy ugyanakkor ismert a foglalkoztatás és a szociális tevékenységnek az elősegítésére a forrásokat az Európai Bizottság kezeli. 23 projektet vizsgáltunk meg, ezek határon átnyúló projektek, ERUS is rendelkezik róluk, és az Európai Beruházási Alap is támogatást nyújt. Kettő projekt ezen 23-bal határozza meg a jó eredményeknek a fogalmát, például abban mérve ezt, hogy hány ember talál munkát valójában. Aztán a nyomon követése a projekteknek nem tette lehetővé azt, hogy agregáljuk az eredményeket a program szinten. Az EURES portál a mobilitás tekintetében a legfőbb eszköze az uniónak a célból, hogy elősegítjük a munkaerő szabad áramlását de ugyanakkor egy sor olyan adat létezik, amelyet a tagállamok nem tesznek közzé. Az elemzésünk rámutatott arra, hogy lényeges információk hiányoznak a poltáról, a munkavállalók rovására, ilyenre gondolok, mint például az, hogy mikorra kell beterjeszteni a pályázatokat, milyen fajta bérezésben lehet majd része a munkavállalatoknak. A 2016-os adatok azt mutatják, hogy a munkakeresők messze menően négyébe vették az Everest, de nem annyira, mint ahogy ezt tehették volna, és a kapcsolatfelvétel tekintetében nagy az elmaradás, ezt észleljük az EURES kimutatásaiból, illetve a tanácsadó által kimutatott er- eredményekből. Egy sor ajánlást fogalmaztunk meg a tekintetben, hogy egy sor intézkedést kell hozni. Ismertebbé kell tenni a rendelkésre álló eszközöket, amelyek elősegítik a szabad munkaerő áramlást a munkavállalók javára. A diszkrimináció ellen való fellépés tekintetében is ajánlásokat fogalmaztunk meg. A jobb adatfelhasználást is előirányoztuk a mobilitással kapcsolatosan, és a munkaerőpiacnak az egyensúlytalanságával kapcsolatosan is az szolgáltatásnak jobbnak kellene lennie. Az uniós finanszírozások lehetősége, nyitvatartása is nyilvánvalóbb kell, hogy legyen, azért, hogy a komplementaritás jobban érvényesüljen, és jobban lehessen, nyomon lehessen követni a különböző kompetenciáknak az alakulását is. Az EURES tekintetében a szakállások kimutatása még továbbfejlesztést igény igényel. Úgy gondoljuk, hogy még tovább kell tehát az EURES fejleszteni ahhoz, hogy az igazi munkaerő keresésnek a kellő eszköze legyen Európa szerte. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. If there is... Köszönöm szépen! Ha valaki szeretne kérdést feltenni, tegye meg. Itt önnevelés zajlik. Hát érzek némi nyomást, yes, igen. Szeretnék válaszolni arra, ami elhangzott. Nem tudom, hogyha például a diszkriminációt vesszük elő, amit ön is említett, hogy voltak-e ilyen esetek. Megvizsgálták azt is, Ugye létezik az Equinet hálózat, az emberi jogokkal foglalkozó szervezet, és vannak olyan tagállamok, ahol fel tudnak vállalni ilyen diszkriminációval, EU, állam, EU polgárok elleni diszkriminációval kapcsolatos ügyeket. A háttérben az a probléma húzódik meg, az a feltételezés, hogy miután EU polgárokról van szó, ők bizonyos mm, elbánásban részesülnek, amiről azt gondolnánk, hogy ez csak harmadik országok beli polgárokkal szemben fordulhat elő, tehát van itt némi átfedés. És az emberi jogi és minőségi tanácsok fel tudják vállalni, hogy tesznek valamit az ilyen diszkriminációs ügyekben. Az eures szólva, a mi szakbizottságunkban többször is vizsgáltuk az EURES tevékenységét, hogy mit, hogyan tudna jobban dolgozni. El tudná mondani nekünk, hogy ezzel kapcsolatban mik az ajánlásaik? akár azzal kapcsolatban, hogy lehetne javítani a tájékoztatáson, vagy ön szerint az EURES tényleg többféle munkahelyet kínál? Mert gyakran hangzik el az a bírálat, hogy a munkaközvetítő szervezetek nagyon sok információt az alacsonyan fizetett rossz munkahelyekről adnak, viszont hát a jobban, magasabban képzettek pedig úgyis találnak munkát. Mit gondol az Eureszről tehát? lehet, hogy nem eléggé ismertek, és a munkaadók ezért nem használják az EURES-t úgy, ahogyan ezt megtehetnék. Ezt itt most befejezném, lehet, hogy még vannak más kérdések, hogy mások is szeretnének kérdést feltenni. Hát az elnök azt mondja arról, hogy ki tehet fel kérdést de nekem még két-három dolog rögtön eszembe jutna. Mindenképpen rendkívül érdekes ez a tanulmány. Néhány tagállamunkban olyan elképzelések uralkodnak, hogy az Európai Unióban mindenki más országba akar menni dolgozni. De azok, akik ezt tényleg meg akarják tenni, azok akadályokba ütköznek de még mindig csak egy nagyon kis mm, százalékról beszélünk, hogyha tényleg megnézzük, vagy levesszük azokat, akik szomszédos országban mennek át dolgozni. Igazából a mobilitás nem nagy Európában. Köszönöm szépen a kérdését. A nemek közötti egyenlőséggel csak egyet tudok érteni és e tekintetben az Európai Számbevő széken is ö, ilyen irányú reformokat hajtunk végre, és a nemek közötti egyenlőség mellett lépünk fel. A tagállamok által közzéadott információk tekintetében a jelentésünkben jeleztük azt, hogy ö, vannak olyan adatok, amelyek a tagállami honlapokon fent vannak, de ezek az adatok nem minden esetben kerülnek centralizálásra, mármint itt az adatok alatt állásokat értek. Tehát az állások megjelennek a tagállami honlapon, de utána centralizálásra nem kerülnek, és hát e tekintetben az ELA lesz ugye 2018. decemberétől egy olyan intézmény, amely úgy gondolom, hogy nagyon hatásos lehet, és akkor így a portálnak a működtetése tekintetében is hozzáférhető lesz majd valamennyi információ. Általában véve, még mielőtt a számbevőszékre kerültem volna az európai szervezőszékre gondolok. Romániában dolgoztam, és tíz évet töltöttem a ro, román szervezőszéknél, és számos versenyt hirdettünk meg, már mint versenypályázatot, állásokra, kiírásokat. Ön rákérdezett a transzparenciára, és hát a diszkrimináció mentesség mit is jelent. Úgy kell meghirdetni az állásokat, hogy pontosan tudja, hogy mikorra kell a jelentkezést beterjeszteni, és hát megjelennek olyan állas hirdetések egyes országokban, ahol nem volt meghatározva, hogy mikorra kell beterjeszteni a pályázatot, milyen napra, meddig pályázhat az érdeklődő. Ezen kívül például Romániában Ugye van az írásos szakasz, és aztán a szóbeli vizsga a közintézményeknél. És véleményem szerint mindig az ilyen pályáztatásnál szükség van arra, hogy felvegyük videóra azt, hogy milyen kérdéseket is tesz fel a pályáztatást végző bizottság, és milyen válaszok születnek, és amennyiben a későbbiek során a jelölt, a jelentkező megtámadja a határozatot, a döntést, akkor a bíróság előtt vissza lehet keresni ezen videóanyagokat, és látható, hogy mely kérdésre milyen válasz született, illetve maga a vizsgabizottság bizottság mi, hogyan reagált a dolgokra. Aztán az Euresznek a fejlesztése, ö, hogyan lehet még több adatot fölvinni rá, ez a fő cél. Az Euresznek a kihasználtsága ugye változik, és a felhasználási lehetőségei is, attól függően, hogy melyik országról van szó, mely álláshirdetésről. Nagyon örülök annak, hogy kiválóan tudtunk együttműködni az Európai Bizottsággal, és mindazt, amit megfogalmaztunk a jelentésünkben, ö, olyan tartalmú, amelyről a az Európai Bizottság elismerte, hogy kiváló munkát végzett az Európai Számvevőszék. Ez lenne a válaszom. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Legalábbis az elmúlt 6-7 évben itt az Európai Parlamentben természetesen, és ez különösen igaz erre a szakbizottságra, arra koncentráltunk a munkánk során, hogy csökkenjen a munkanélküliség, hogy a fiatalok álláshoz jussanak, azok pedig, akik már nem fiatalok, megőrizhessék a munkahelyüket addig, amíg el, nyugdíjba mennek. És hogy minél több legyen a munkahely. Az EURES létrehozása majdnem egy évig tartott, tehát, hogy létrehozzunk egy olyan szolgálatot, amely segít az embereknek abban, hogy mobilak legyenek, hogy tisztességes fizetést kapjanak, tisztességes körülmények között dolgozhassanak egy másik országban. Ugye az előbb szavaztunk a kiküldetésről. A szabad mozgást szeret szeretnénk biztosítani, de tisztességes munkakörülmények között, hogy ne lehessen a munkavállalókat olyan helyzetbe hozni, hogy egymással kerüljenek konfliktusba. Ez volt a fő terv, program az elmúlt 8-10 évben itt a parlamentben. De ugyanakkor különböző tagállamoktól hideg zuhanyt kaptunk, más EU intézményetöktől is, hogy többre van szükség a mobilitás kapcsán, többet kell tennünk. Igen, megszületett az EURES, ez nem működött úgy, ahogyan reméltük, hogy majd működni fog. És most igen, itt vannak a menekültek, akik a világ más részeiről érkeznek, megpróbáljuk integrálni őket, és ők készen állnak a mobilitásra, de igazából az európaiak sokszor erre nem hajlandók. Tehát ugyanott áll, tartunk, mint régen. Új intézményeket hozunk létre, de nincsenek eredmények, nem jönnek azok az eredmények, amelyekben reménykedtünk, és ez sokszor irritáló. mintha egy az agyunk egy másik ö, részére kellene átkapcsolni. Oktatásra kell helyezni a hangsúlyt. Ha a fiatalok ö, jó oktatást kapnak, akkor ö, könnyebben ö, keresnek munkát másút. Hogyha megvan a megfelelő képzettségük, hátterük, eleget tudnak, akkor jobb helyzetbe kerülnek, illetve ez nincs meg, akkor gyengébb lesz a pozíciójuk. Jobban meg tudják találni azt a város, azt az ágazatot, azt a vállalatot, ahol biztonsággal dolgozhatnának, de ha nem mm, hajlandók elköltözni, akkor egy olyan munkaerőpiacunk, tehát egy olyan munkaerőpiacot kell létrehozni, ahol biztonságban vállalatnak munkát az emberek. Tíz év után sem látjuk azonban az eredményeket. Az eu szel kapcsolatban megpróbáltuk ezt jól csinálni, de még valami másra is szükség van amitől mi emberek olyan elég határozottak, elősek leszünk ahhoz, hogy tényleg elmenjünk oda dolgozni, ahol találnánk egy jó állást. Ez az a fontos kérdés, az elmúlt hónapokban azzal a fontos kérdéssel foglalkoztunk, hogy a Brexit is meg fogja változtatni ezt a saját kis köldöknédős világunkat. Nagyon sok a vita, vannak különböző technikai megoldások, tudjuk, hogy igazából a munkaerőpiacon nem lesz nagy változás a szabad mozgás tekintetében az EU-ban. Minden marad a régiben, de talán kell valamilyen személyazonosító irat, amit egész Európában lehet használni, egy EU-s személyi igazolvány. ugye annak ellenére milyen szót beszélünk a mobilitásról, de igazából nem sok minden változott. Most az ellenkező irányú változás zajlik, csökken a mobilitás a Brexit miatt. Legalábbis ennek a veszélye fennáll. Ugye még bonyolultabbá akartam tenni mindent ezen számára. Tudna nekünk még néhány érvet felhozni, és adni nekünk egy kis reményt. Jó. Köszönöm szépen a kérdését. Ami a fiatalokat illeti. Ugye én számos fővárosban fordultam meg Európában, most nem fogok országneveket mondani, de amikor azt látom, hogy a fiatalok 14-16 órányi töltenek egy kávétereszan és kávézgatnak, és nincs állásuk, akkor ez egy kicsit az oktatás nevelés kérdése erejménye is. Én korábban Strasbourgban dolgoztam, és láttam gyerekeket az utcán, és Romániából jöttek, és a parlament két tagja, is jó magam is, azt mondtuk, hogy önök, mint fiatalok, meg kell, hogy mindent tegyenek, hogy minőségi tanulmányokat végezzenek, hogy aztán mobilitással el tudjanak menni Európa különböző országaiba. Mit kell ehhez tennünk, kérdezték a fiatalok. Azt válaszoltam nekik, hogy három nyelvet kell beszélnetek. Ugye számítógép ismeretekkel kell, hogy rendelkezzetek továbbá, és felsőfogú tanulmányt kell, hogy végezetek, sőt, még masztert is kell, hogy szerezetek. És így módon megszerezhetek minden olyan tudást, amely lehetővé teszi, hogy pályázzatok. Persze, ugye több szakaszos egy ilyen álláspályázat, például az Epson keresztül, de az oktatás, a tanulmányoknak a kérdése meghatározó abban, hogy előre tudjatok lépni. És aztán kérdezték, hogy hol lehet dolgozni az Európai Unióban, hol van a szabadállások, és erre megvannak a válaszok. Aztán ott van a generációk közötti konfliktusoknak a kérdése, jól ismerik ezeket. Én mint hogy én 1958-ban születtem, és a fiam 26 éves, én azt kell, hogy mondjam neki, hogy egy európai intézmény szeretnél majd egyszer dolgozni, most bankban dolgozik, ez egy nehéz dolog, hogy oda be tudjál lépni. Egy sor vizsgát kellett tenned, és, és aztán dolgoznod kell nap, mint nap, és a legfontosabb, hogy az ember minőséget produkáljon, hogy mennyi időt tölt a munkával. Ezt észleltem ö, Romániában, amikor az ottani számövőszéken dolgoztam, és ha 48 óra munkára van szükség, akkor annyira van szükség. De ha 72-re, akkor 72-re és ha ezt valaki nem segített ezen munka elvégzésében, akkor saját magam csináltam meg a munkát. A Brexit-tel kapcsolatosan, hát most a Brexit következményeit kell majd ugye kezelnünk. Ez egy politikai kérdéskör, ez ugye nem tartozik az illetékességembe, és remélem ugyanakkor, hogy az elektronikus rendszerek, a platformok segítenek. Egy elektronikus platformot alkottunk meg Romániában, amely lehetővé teszi, hogy ilyen fajta videokonferenciát tartsunk, amelyben ott vannak a különböző régiókból, különböző országokból az összes szereplők, akik adott kérdésben illetékesek. Ez a mobilitáshoz nélkülözhetetlen. Ugye ott van referenciaként az Egyesült Államok, de Ö, ugye, ha nem tudunk elmenni oda, akkor az elektronikus konferencia, az ilyen videokonferencia a segítségünkre lehet, és és egy nap alatt is akár a rugalmaság már megnyilvánulhat, akár például átütemezésben vagy egyébben. Hát a technika itt áll a rendelkezésünkre, a portálok, és ha integrálni tudjuk a különböző rendszereket, akkor gyakorlatilag egy kéz mozdulattal meg tudjuk nézni, hogy akár Romániában, akár Bulgáriában mennyi állás szabad. Az Euresznél ez még nem működik így. És minden meghirdetett állás tekintetében pontosan kell, hogy lássa az érdeklődő, hogy mikorra kell beterjeszteni a pályázatot, milyen tanulmányokra van szükség, előtanulmányokra, és így tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kívánna valaki kérdést feltenni? A számbevőszék irányába, Pufa úr. Susan Krác vagyok, a szakpolitikai osztálynak dolgozom, támogató elemzéseket készítünk a foglalkoztatási bizottságnak említette, az Eures portál egyes gyengeségei, gyenge pontjait mindenek előtt, ami az üresedést jelezné, a tagállamok nem jelenítek meg minden üresedést európai szinten, említette az új hatóságot, ezt a tervezett hatóságot, amelyik jobb munkát tudna végezni. Mik ennek a feltételei? Mert az Európai Bizottság hmm, sokat dolgozott ezen, és már van egy tagállami hálózat, egy foglalkoztatási, közfoglalkoztatási hálózat is van, hogy elérjük a az egyeztetett célokat. Mit tegyen egy európai szintű ügynökség, hogy jobb eredményeket érjünk el a tagállamokban? Euh, euh, az új munkaügyi hatóság euh, feltétele tekintetében ez úgy határozol meg, hogy ö, minden tagállam meg kell, hogy hidese, hogy milyen szabad állások vannak, hány építészre van szükség, építőmérnökre, vagy jogászra, és ugye milyen képesítéssel kell rendelkezni egy európai állás betöltésére az európai intézményekben, jogi képzettség, master és így tovább, mikor kell beterjeszteni a pályázatot, mondjuk 28-ára 2018 májusában. Mi, mint ellenőrző testület, nem vagyunk hatáskörrel felvértezve arra, hogy meghatározzuk, hogy egy új hatóságnak, az elának milyen feladatköre legyen. Nyilván itt az Európai Bizottsággal kell konzultálni és közös álláspontra jutni. Oké. Okay. Eh. Rendben. Parancsoljon, ha szólt ki. Jó napot! Köszönöm, hogy szót kapok. Daniel Zsantan, az Európai Bizottságnál dolgozom a foglalkoztatási főigazgatóságnál, az EURES eh, területén, hogyha megengedik, akkor igyekeznék válaszolni azon kérdésekre, amelyeket feltettek az emént. Egy kicsit körülírnám a helyzetet. Valamennyien tudjuk, hogy többet kell tenni a mobilitásért, és itt a lehetőségekről van szó a munkavállalók számára, hogy letelepedjenek máshol Öt, és részt vegyenek bármelyik európai ország gazdasági és társadalmi életében. Ez hozzá tartozik. Mit tehetünk európai szinten? Van egy szakpolitikánk, van egy jogi keretünk, és van egy eszközrendszerünk ehhez. A szakpolitika, önök is tudják, célja az, hogy elkerüljük a diszkriminációt, a, és a nemzeti hovatartozás miatt, és eltüntessük az idevágó korlátokat, sorompókat, e, e, és e, elnök asszony is elmondta, és hogy zöld fényt adnának egy vattak a szavazáson az irányelv felvizsgálatánál a kiküldetés irányelvről van szó, és megfelelő rendeleteink vannak, irányelveink vannak a szabad mozgást tekintve, és itt van az EURES rendelet is, és szint Eh, forradalom volt ez 2016-ban a parlamentnek és a tanácsnak köszönhetően egy forradalmi munkát végeztek mindkét területen, és elfogadták a javaslat, aztán vannak különböző eszközök, eh, bizottságok, szakértői bizottságok, tagállami szakértői bizottságok, eh, az EURES portál, az EURES hálózat, az, tehát vannak projektjeink, amelyek az Európai Szociális Alapból kerülnek finanszírozásra. Mindez önök is tudják, van az európai szinten Brüsszel, az Európai Bizottság és mások is, természetesen nem kizárólag a bizottság, és igyekszünk hozzájárulni a fejlődéshez, és hát a döntéseket a tanács hozza, és önök és hát a tagállamok is itt vannak, akiknek végre kell hajtaniuk ezt, és át kell ültetni a gyakorlatba, hogy működjön ez. Ezért vannak projektek. Az európai számbevőszék jelentése. Hát na, előtte nagyon jó véleménycsere volt, sőt vita is volt elmúlt évben erről. A számbevőszék az eszközökre fókuszált, és a különböző programokra és projektekre, amelyekkel rendelkezünk, és elfogadtuk az összes ajánlást, de a tagállamok felé is voltak ajánlások, nem mind nekünk szólt. az olvasóknak jelezni akarjuk, tájékoztatni akarjuk őket, hogy milyen eredményeket értek el az EURES és az Európai Munkaügyi Hatóság is szóba kerül, hogy itt, itt az EUROSZ különböző eszközöket akar tudatosítani, tájékoztatási eszközöket, például amelyek rendelkezésükre állnak az EURES, mondjuk az eszközök egyik, és fontos dolog az információ, az portál nagyon jól látható eszköz. Azt kell, hogy mondjam, hónapról hónapra mintegy 4 millió kattintás van, és 1,15 millió látogatás van, és vannak követők is, Twitteren is, Facebookon is, tehát a szociális médiában is jelen vagyunk. Hogyha ezt összehasonlítjuk más EU-s eszközökkel, az első három vagy első ötben benne van a láthatóságot tekintve. Aztán vegyük az ajánlásokat, a számbevőszék részről jobban használható információkról beszélünk, hozzáférhetőséget akarjuk javítani. Ez, ez azt jelenti, hogy itt a javaslatok alapján tovább fejleszteni a munkát. A négyes javaslat, a szinergia, ez teljesen jogos az EU finanszírozásnál, erre ügyelnök kell. És mely programokat finanszírozzuk a szociális alapokból keresztül. Itt konstruktív, innovatív javaslatokkal fogunk előállni a bizottság részéről, amikor az új pénzügyi keretet vitatjuk meg, és ezután az Eurösszel, az Eurosportállal um, kapcsolatos ajánlások is vannak, és a tagállamok felé ezt intenzívebbé kell tenni, és tájékoztatik el a tagállamokat, nekünk egyrészt ők meg nekünk küldenek információkat, önök is tudják, hogy ez egy, mondtam, hogy ez egy fordulat volt, egy új EURES rendelet megszületésével, most valamennyi tagállam számára van egy határidő, hogy az Eurosporttal töltsék fel, és természetesen vannak, akik lemaradnak, de ezt meg igazolniuk kell, és a nagyon komoly ambícióink vannak itt, de persze egy kicsit nehéz, mert vannak technikailag megoldandó kérdések, és a rendszerek interoperabilitása, stb. De elmutatom önöknek, hogy és hogy, hogy a felülvizsgálat, az ellenőrzés meglehetősen jó, és a tagállamok együttműködési készsége is megvan a határidő 2018 vagy júniusra, tehát nem sokára ezt átültetjük a gyakorlatba, és akkor megkapják az összes részletes információt, és az üresedések száma növekedni fog a portálon, amit megjelenítenek, vagyis van itt egy ambíció az önök parlamentjének ambíciója, hogy az eurósz egy tényleges európai eszköz legyen, és úgy gondolom, hogy ezt végre tudjuk hajtani. Most pedig az Európai Munkaügyi Hatóság nem akar, most elébe vágni a dolgoknak, májusban eljövünk, elmondjuk ezt a javaslatot, még az önök bizottsága előtt számos eszközünk van, vannak bizottságaink, mi láttuk azonban, hogy jó ötlet lenne ez, és hát a jelentés, amit a szemvőszék készített, és a hasznunkra volt ebben. Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy sebességet váltsunk, és egy új dimenzióba menjünk át. Ez a one-stop shop, ez egyablakos rendszer, legyen az üzleti élet számára hozzáférhető, a munkavállalók számára és a nemzeti hatóságok számára is hozzáférhető és erősíteni akarjuk a nemzeti hatások közötti együttműködést, mert erre nagy szükség van erre a kooperációra, a munkavállalók mobilitása érdekében, és itt egy koordinációra szükség van a terepen. A harmadik tengely az a lehetőség, hogy jogorvoslatra is sor kerüljön. Ez az, amire mi gondoltunk ezzel a javaslattal amit márciusban fogalmaztunk meg, március 13-án tettünk közé, és abban bízunk, hogy ambiciózus menetrendünk lesz majd, és sikerül majd elérni a célokat. Az ambíciónk az, hogy induljon el az ügynökség, a hatóság munkája 2019-ben. Köszönöm. Kívánja kommentálni? Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Kofán úrnak is köszönöm, hogy eljött a körünkbe. Köszönöm azoknak is, akik követtek bennünket. Sajnos mikrofon nélkül beszél elnök asszony, ezért nehéz követni őt, ezzel berekeztem a mai ülést